Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, azt hiszem, hat perccel fél nyolc után jobb lenne, ha hozzáfognánk. Üdvözlök mindenkit a, a külügyi szakbizottság és az emberi jogi szakbizottság közös mai ülésén az egyes napi rendi ponttal kezdjük, a napi rend elfogadása. Megjegyzés ezzel kapcsolatban van-e? Úgy látom nem. Akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Kettes napi rendi pont nincsenek elnöki bejelentéseim, úgyhogy a hármas napi rendi pontot szeretném megnyitni. Ez az Emberi Jog és Demokrácia a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról a 2016-os évi jelentés. Godelife Krisztálról eh, volt, szeretne szólni ezzel kapcsolatban valamit. A tolmácsok nem hallják az előadót. Igen. Egy politikus mindig akar mondani valamit, elnök úr de annak tükrében, hogy már mindent elmondtunk a jelentésről, a a megjegyzés figyelmen kívül hagyva azt javaslom, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, Godelife. Quisthout Ró volt, nagyon értékelem, hogy nem beszéltél hosszabban, mert az igazság az azért, hogy reménykedtem benne, minden más körülmény között örültem volna, de még nem jött meg a szavazókártyám. Úgy tudom, hogy Gáler és Tetina uraknak sincsenek itt, sincs itt a szavazókártyája, úgyhogy akkor ennek tudomásul vételével kezdjük meg a szavazást. Nos. Egyes kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás Na, Hármas igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum igen, nem, bocsánat, szól az elnök. Igen, száznégyes módosító. Törölték? Igen szavazat, nem. Tartózkodás? Elutasítva. Négyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 143-as módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 155-ös módosító igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőriznem kell. 155-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-15-tel egyértelműen elfogadtuk. Van egy technikus a teremben, ott van egy szavazó berendezéssel valami gond, A 156-osnál tartunk, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Elfogadtuk, javít az elnök, elfogadtuk. Tízes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. A 229-es módosító, Lachpiller asszony igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 230 igen, nem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük 230-ra, Koraó úr. Módosítójára megnyitom a szavazást. Egy kollega hiányzik. Lezárom elutasítottuk 18-25 arányban. 231 Korvin Mikkel igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 232 részenkénti szavazás első rész, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész, igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk, ugye? Na jó, akkor ellenőrizzünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 234 két részben első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük. 234 második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettő harmincöt igen, nem, tartózkodás Elutasítottuk. Ellenőrizzük a 235-öst, emelje fel mindenki a kezét, mert innen nem látom. 235 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most akkor szavazhatunk. 19-es eh, kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 246. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 259. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 282-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kom, kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 245-ös, HK és Osztervicius asszonyok, igen, vagy urak, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 285, Két részben. Első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 23-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 296-os Szájfi úr igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 298 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 22-21 arányban Jó, akkor elutasítottuk. Yeah, 22-21 plusz 2, tehát 22-24-hez arányban elutasítottuk. Melyik? Kettőszázkilencvenhetes Epitideios mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 305-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő oka fogyott, 308-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 307 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 311 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 316-os az elnök úrtól mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 317 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 318 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 319 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 321 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 321 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 322 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 330 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 333 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 332 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 331 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 334 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 335 mellette. Két részben szavazunk, 337-esről mondja az elnök úr, de javítja magát, a 40-es bekezdés és a 335-ös koreó kimaradt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 337 mellette ellene első rész, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És a másik az fogyottá vált, mert a 334-est elfogadtuk. Következik 338-as. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 345 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 347 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 347-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt világos többséggel elfogadtuk. 348 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 349 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 350 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 351 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 353 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es módosító Kora úrtól mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 71 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 71-es módosítóról. Megnyitom a szavazást. ketten még hiányoznak. Egy kolléga még mindig szavazzon, nyomja meg a gombot, lezárom a szavazást, és világos többséggel elfogadtuk. Ez volt a 71-es. Úgyhogy következik a 73-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt is. 87-esről megnyitom a szavazást.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 jó, ellenőrizzük. Nagyon nagy szívem van, úgyhogy engedek a Guénak. Még hárman hiányoznak. Harminchét a nyolchoz arányban Statina és Gál is beszám, beleszámoltuk? Igen. 12-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 13 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hú, a 20-asok a fogyott, 21 és 22 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Now we vote on... So can we... Akkor most az 1, 5, 6, 7, 11, 12, 22-ről szavazhatunk egyben? Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ennyi volt. De igen, ez még csak a bemelegítés volt. Most pedig az elektronikus szavazás következik, az állásfoglás egészére megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 41 szavazattal egy ellenében ezt elfogadtuk. Vagy 43. Item number four, uh, Az előadó szeretne beszélni, parancsoljon. Small word. Csak röviden szólnék hozzá. Kedves kollégák, szívből köszönöm a támogatást, szívből köszönöm azt, hogy közösen, és hangsúlyozom, közösen sikerült egy olyan jelentést írnunk, amely fókuszált, egyértelműen azt mondja, amit ki akar fejezni, és remélem, hogy így is marad a jövidre. Rövid és pregnáns ez a jelentés a korábbiaknál, de köszönöm jobb és baloldalról egyaránt. A szakbizottság nagyon sokat segített. Köszönöm szépen még egyszer. So we come to item... A negyedik napi rendi pont következik, egyéb kérdések. Parancsoljon Bosszináró úr. Elnök úr, azt hiszem, hogy majd üdvözölnünk kéne az AFET részéről azt a történelmi pillanatot, az, hogy a PESCO hivatalosan létrejött, ez egy nagyon fontos dolog. 23 tagállam jelezte a hajlandóságát, hogy együtt munkálkodjon ezen. Ez egy történelmi jelentőségű pillanat. Thank you for this advice. Yes, indeed. This was an Egyetértek, ez egy történelmi pillanat volt a biztonsági és védelmi együttműködésben, és ez nagy siker azok számára, akik évek óta dolgoznak már ezen a témán. Az ötödik napi rendi pont következik. November 20-án lesz egy ülésünk délután háromkor, és 21-én reggel 9-kor. Az ülést ezennel lezárom.